SND és az ALDE frakció pedig szakbizottságok és delegációk összetételére vonatkozó módosításokat terjesztett elő. Ezeket most ismertetnem kell önökkel, mivel holnapig nincs jegyzőkönyv, a következő pedig majd Strasbourgban kerül közzétételre, ezért szeretném tájékoztatni önöket most ezen kinevezések jogszerűségéről. Általában ilyenkor azt szoktam mondani, hogy megtalálják a kinevezéseket a jegyzőkönyvben, de mivel holnap nem lesz ilyen, ezért el kell mondjam most, hogy miről van szó. Karolina Punzet az ITRE bizottság tagja lesz, valamint az AKC EU delegáció tagja lesz, Jens Nilsson pedig Anna Hét helyett a Regionális Fejlesztési Bizottságban van-e hozzászólás?